nak, és most, mivel nincs itt a következő Cornelissen, azt mondja, mégis jön. Jó, épp jókor jön, majdnem felfüggesztettem az ülést. Tehát eh, akkor a balkáni országokban élő nők jogairól eh, fogunk eh, beszélni. Időt adok arra önnek, hogy le üljön, és meg is adom a szót önnek azonnal. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, mondja Cornelissen. Azt mondja, angolul fogok beszélni. Épp egy szavazásra jöttem, elnézést kérek, hogy egy kicsit elkéstem. Szeretnék mindenkinek tényleg köszönetet mondani, aki együttműködött velem, főként az árnyékjelentéstevőknek, de ugyanígy a titkárságnak, és a szakbizottság titkárságának, és az Európai Bizottságnak is, aki megtett mindent annak érdekében a jelentés minden ö, fázisában tanácsot adtak, megosztották szakértelmüket, tapasztalataikat velünk. Ezen kívül szeretnék köszönet mondani a balkáni országok minden kormányának, akik reagáltak a tervezetre, a módosításokra. Nagyon sok civil szervezet, legalább egy tucat szervezet volt bevonva ebbe ügynökségek, tehát rengeteg ember volt részese ennek a jelentésnek, és ez még a szavazás előtt már rászolgált céljára, hiszen egy széles körvitát hozott létre a nők jogairól a balkáni országokban. Láthatjuk tehát, hogy foglalkoznak ezzel a témával, a civil szervezetek felhasználják ezt a jelentést arra, hogy céljaikat elérhessék. Meghívtak jó néhány parlamentbe, hogy a szavazás után beszéljek erről a jelentésről, és örömmel mondhatom, hogy a tervezet, illetve a végleges verzió között már sikerült néhány ajánlást törölni Horvátország esetében, mert ezeket már teljesítették. Remélem, hogy jövőre ilyenkor, vagy azután, szerintem már minden bekezdést törölhetünk, mert minden ország megpróbálta elősegíteni a nők jogait. A legfontosabb ebben a jelentésben az az, hogy sok jog papíron már létezik a balkáni országok mindenfajta jogszabályozást elfogadtak, hogy megfeleljenek az EU akijének, viszont gyakorlatban a nők egy része ezt nem használja, azért nem tudnak ezekről a jogokról, vagy azért, mert nincsenek intézmények, amelyekhez, amelyek felé jelentetnék a diszkriminációt, vagy azért, mert a jogszabályok még nem igazán működnek a nők számára. Tehát a javaslataink nem csak általánosak a tagállamok mindegyiké, az államok mindegyikére, hanem itt vannak országspecifikus ajánlások is a nyugat-balkáni térség országaira nézve. Reméljük, hogy ezt figyelembe veszik és megkezdik végrehajtani ezeket a jogokat. Az egyik dolog, amit szeretnék kiemelni, a kollégáknak megértem, hogy ezt megteszem. Volt egy kis vita azt illetőleg, hogy hogyan nevezzünk egy adott országot, hogy ezt korábbi macedonia macedon köztársaságnak nevezzük-e ezt, vagy más néven, és végezetül arra jutottunk, hogy egy kompromisszumot hozzunk létre, és úgy nevezzük, hogy a Macedónt, mint melléknevet használjuk, és korábbi Macedón Jugoszláv köztársak nevezzük ezt. Rámutattak arra, hogy nem minden nyelvi változat felel ennek meg, és remélem, hogy sikerül majd ezt a problémát is megoldanunk és így mindenki elégedett lehet ezzel a megoldással, és meg tudja szavazni majd ezt a jelentést teljes szívével. Köszönöm. nous entrons directement au sujet de votre rapport dans la procédure. Most pedig a KCDI folyamat következik. Szefsződőlaszka asszonynak adom, adom meg a szót. E, Köszönöm szépen, tisztelt e, elnök asszony. Ez a jelentés bemutatja azt, hogy milyenek a nők jogai a Balkánon. Természetesen itt fontos a kulturális történet is, hiszen ott kevesebb nő végez eh, kereső tevékenységet, viszont akik dolgoznak, azok nagyon nehéz helyzetben vannak, főként a különböző sztereotípiák miatt. Ki kell emelni azt, hogy ezek a különböző hozzáállások a nemekkel szemben, eh, ezek eh, tiltakozást válthatnak ki, és ezért örülök annak, hogy az Európai Parlament figyel a balkáni országokra, és kiemeli a nők és férfiak közötti bánásmód egyenlőtlenségeit. Remélem, hogy a parlamenti állásolás hozzájárul ahhoz, hogy majd a nők jogai erősödjenek ezen a területen. Köszönöm szépen, elnök asszony. A közelmúltbeli tanulmányok alapján kevés a statisztikai információ a nemek közötti különbségek tekintetében, a nők elleni erőszak tekintetében, a balkáni tagjelölt államok vonatkozásában. Ugyanakkor ilyen adatokra nagyon nagy szükség van annak érdekében, hogy javítani tudjuk az a nők életkörülményeit, hiszen ők többféle diszkriminációnak vannak kitéve. Az Európai Bizottságnak jelentést kellene tennie a társadalmi és gazdasági feltételek javulásával kapcsolatosan, illetve a nők munkaerőpiaci szerepvállalását is javítani kell, megfelelő képviselettel a döntéshozatalban, a vállalkozói szellemet is bátorítani kell a nők körében, ez nagyon fontos abban, hogy megerősítsük a demokráciát a balkáni tagjelölt országokban. Köszönöm szépen, Vertmán asszony következik. Hét nyugat-balkáni ország jelölt az Európai Uniós tagságra, de különböző mértékben tettek erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a női jogokkal kapcsolatos jogszabályokat elfogadtassák. Sok esetben különböző lépésekre még szükség van hiszen eh, nem minden országban eh, ugyanolyan előre haladott a helyzet, például abban, hogy a politikai döntéshozatalba milyen mértékben vonják be a nőket, illetve hogy a munkaerőpiacon milyen egyenlőséget élveznek. Ez a jelentés nagyon kiegyensúlyozott, igen objektív, és pontosan kiderül belőle, hogy milyen lépésekre van szükség, ezért nagyon fontos, hogy az érintett országok továbbra is erőfeszítéseket tegyenek ezekben a témakörökben. Köszönöm, Lunacek asszony. Hölgyeim és uraim, elnök asszony, én is szeretnék köszönetet mondani ezért a nagyon jó jelentésért. Cornelis asszony már elmondta, bizonyos országok már reagáltak, és némi bírálatot már figyelembe is vettek, vagyis intézkedéseket tettek ezek nyomán. Nagyon fontos, hogy összpontosítsunk mindenhol a nők szerepére, de most ebben az esetben leginkább a nyugat-balkáni országokban. A háborúk után ez nagyon fontos, a 90-es évek háborúiról beszélek, ez még csak 13 éve volt, és ezért nagyon fontos, hogy olyan kérdések, mint a háborús erőszak még nincsenek napirenden ezekben az országokban. A háborús bűnösöket bíróság elé kell állítani. Azok a nők, akiket megerőszakoltak a háborúk során, még nem kaptak igazságszolgáltatást, ezért nagyon fontos, hogy az igazságügyi rendszer is foglalkozon ezzel a kérdéssel. A politikai részvállalás a nők számára nagyon fontos kérdés egy országban, Koszovóban egy egyharmados női kvótát érvényesítenek. Ez nagyon fontos, hogy a többi országban is így történjen, és ne csak papíron. Köszönöm. Paska úr következik. Tisztelt elnök asszony, biztos asszony, megértem Korelszen képviselő asszony álláspontját akkor, amikor a nők helyzetéről beszél a Balkán országokban, de ha nem is akarjuk kiemelni a hiányokat, mégis meg kell jegyezni, hogy milyen különbségek vannak a jelenlegi jelentés és a múlt havi dokumentumunk között. 38-as pont, amikor Koszovó integrációját értékeltük, akkor kértük a koszovói kormányt és parlamentet, hogy legyen aktívabb akkor, amikor a családban történő erőszakról van szó, és egyéb emberi jogi kérdésekről az országban kiemeltük azt, hogy a nők nem képviseltetik magukat megfelelő arányban a társadalom különböző szintjein, és arra kell figyelnünk, hogy ennek az anyagnak a tartalma ugyanaz legyen, mint az előző általam említett anyagért. Kukán úr, köszönöm. A hagyományos gondolkodás, a sztereotípiák szerint a, ez még a Balkán országaiban mindig érvényben van, a női jogok érvényesítése modernizáció egyik jele. Az EU célja, hogy egészségesebb, moderne társadalmakhoz járuljon hozzá, amelyek majd az európai család részei lesznek. Az EU jobban támogathatná a női jogokat, azok megjelenését az élet minden területén a Balkán országaiban. Pozitív diszkrimináció vagy kvóta kell, vagy pedig segíteni kell az, hogy a nők vállalkozásokat kezdjenek, politikai életben részvegyenek, és ne legyenek sztereotípiák és diszkrimináció. Politikusok szemével a nők, akik magas politikai pozíciókat értek el, vagy ott van Koszovó, Macedónia integrálása és egyéb kérdések, és én ezeknek meg a megoldásában részt vettem. Látom, hogy kvóta támogatás nélkül is sikerül itt különböző pozíciókat kiadni. A Cornelissen szóval részvétele igen nemes dolog. Köszönöm. Klaveke Kus asszony kapja a szót. V imenu SND bi se želela zahvaliti podporočevalki za izjemno... Köszönöm. Szeretném én is megköszönni a jelentéstevőnek, ez a nagyon fontos jelentést. Hiszen eh, ki hangsúlyozza, hogy a Nyugat-Balkánon eh, mennyire szükséges a nők jogaiért harcolni, hiszen még mindig vannak problémák, amelyekkel foglalkoznunk kell. Az eh, egyik nagy kihívás a nők alacsony száma a munkaerőpiacon. Így a nők nagymértékben függenek a férfiaktól pénzügyileg is. Kevesen vannak a nők a politikában és a gazdaságban is döntéshozó helyeken. Ezeken a területeken is előre kell mozdulnunk, és véleményem szerint pedig kvótákat kell bevezetni. Egy ország már megtette ezt, a többiek azonban nem. Ezen kívül még a sztereotípiákat is fel kell számolnunk. Fontos, hogy ezen államok kormányzatai tiszteletben tartják a nemzetközi normákat, nem csak a politikában, hanem a gazdaságban is. Köszönöm. Köszönöm. Luhan úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Az egyenjogúság elve a tagjelölt országokban még nem felel meg teljes mértékben az európai hagyományoknak. Nagyon fontos, hogy bevonják a nőket ezekben az országokban a politikai döntéshozatalban. Így az EU-hoz is hamarabb csatlakozhatnak. Nem elfogadható, hogy ma, főleg vidéken léteznek nők, akiket diszkriminálnak etnikai vagy vallási okokból. Hiányoznak a szükséges eszközök, hogy például a családon belüli erőszak ellen fellépjünk. Itt még nagyon sokat tehetünk az emberi jogokért. A balkáni országoknak javasolnék egy benchmark rendszert, hogy az európai értékeket könnyebben átültessék a nemek közötti egyenlőségben is. Köszönöm, Konferált úr kap Grazie Presidente. Il tema dei diritti delle donne è un tema importante. Köszönöm szépen. A nők jogai természetesen mindig fontos témát alkotnak. Most a demokrácia irányába a normalizálódása felé kell haladniuk, és ezt is szeretnék. Nagyon fontos ennek érdekében, hogy megfelelő állampolgári jogokat élvezzenek, de vonatkozik ez a munkajogokra is. A nők helyzete időnként labilis a munkaerőpiacon, ez nagy gyakrabban, mint a férfiak esetében, és ez főleg akkor súlyos eset, hogy olyan gazdasági helyzetben vagyunk, mint a manapság. Ezért külön kell vizsgálnunk azt, hogy mit tehetünk a nők foglalkoztatása érdekében. Nehéz mostanában munkát találni, főlen, főleg azok számára, akiknek nincs végzettségük, és hát gyakran hátrányos helyzetben vannak a nők a munkavilágában a férfiakkal szemben. Vonatkozik ez a bérezésre, de a munkakörülményekre is. Ezért a munkajogokat és a állampolgári jogokat is működtetni kell Kelly úr. Az előadónak szeretnék gratulálni a jó munkához, amit elvégzett ezen a területen. Mi valamennyien a gyakorlatba kell, hogy lássuk ezeket a feladatokat. Nagyon fontos, hogy a héten foglalkozni fogunk az emberi jogokkal. Bizonyos országokban a nőknek valóban kevés joguk van, hogyha nézzük meg az Európai Unió mit tehet ennek érdekében. A nők lehetőségeit szélesíteni kell, de hát egyelőre még korlátokba ütköznek, akadályokat kell leküzdeni, kevés a lehetőség például a politikai életben is. Ezért nagyon fontos az, hogy a csatlakozó országok esetében ez a téma prioritást élvezzen, és haladást érjenek el a nőkkel szembeni politikában, mert különben nem engedhetjük be őket az Európai Unióba. Can I see Mr. Boris? Boris úr, itt van? Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni az előadónak, kitűnő munkát végzett. Amikor a nők jogairól beszélünk, akkor a Balkán térség történelmét nem szabad szem elől téveszteni. Nagyon bonyolult volt számukra a történelem, most csatlakozásra várnak, de még mindig meg kell békélniük a nehéz múlttal, a háborús múlttal, főként az emberi jogokkal és a nőjogokkal való visszaélést illetően. De ma a legjobb gyakorlatot, jó tapasztalatokat is megemlíthetjük, és a nők részvételét is támogatni kívánjuk, a közéletben még nagyobb fokú részvételét, valamint magas vezetői posztokon. Egyszerűen támogatni kell a bevált gyakorlatot. Az összes balkáni országot meg kell próbálnunk integrálni az EU-ba, és a mainstreaming, a nőpolitika megjelenése minden területen, ez követendő út, akkor is, amikor a joganyagot előkészítjük, és hogyha ők is a joganyagukat kiegészítik, igazítják a miénkhez, azért, hogy javuljon a nők helyzet a Balkánon. Köszönöm. Köszönöm. Krusz eh, asszony kapott szót. Köszönöm, tisztelt képviselők, üdvözlöm Cornelissen asszony jelentését a csatlakozó csatlakozásra váró balkáni országok és a nők jogai vonatkozásában. Örülök, hogy különböző szempontokat figyelembe vett civil szervezetek, kormányképviselők kell is konz, konzultált, és ez mindenképpen a bizottság számára fontos, hogyha az említett problémákkal foglalkozunk a nyugati Balkán térségében kulcsfontosságú a az erre vonatkozó jogszabályok alkalmazása, és a bizottság mindenképpen azt szeretné, hogyha a közösségi vívmányokat megvalósítanák a balkáni országokban, de ehhez monitorozás is kell, és hatékony nemzeti jogszabályok a előcsatlakozási stratégia során. És mint tudják, az EU összes irányelvének alkalmazása a nemek egyenlőssége terén szintén egyik kulcspontja a tagságnak. Létfontosságú az intézményes és adminisztratív struktúrák alkalmazása, hiszen ez az egyenlő jogok megvalósításához elengedhetetlen. Ebben az összefüggésben az Európai Bizottság arra bátorít, hogy jobban összpontosítsanak a nemek közötti egyenlőségre, a nők jogaira a balkáni térségben. Például a bíróképzés ezen a területen, és a civil szervezetekkel is kapcsolatot tartunk, hogy ezen a területen aktívabbak legyenek. A nőjogi szervezetek is részesei a mechanizmusnak. A nőjogi kezdeményezések az EU technikai támogatása során szintén erősödtek, akkor, amikor az EU a civil társadalmaknak támogatást adott. Már előző stratégiánkban is azt javasoltuk, hogy megváltozzon a hozzáállás és a jogérvényesülés az alapvető jogok terén változások legyenek ebből a szemszögből. 24-es, 23-as fejezetekről van szó, az igazságszolgatás, alapjogok. A 23-as fejezetet nyitjuk meg először, és utoljára ezt zárjuk le, hiszen meg kell várni a megvalósítás, a gyakorlati alkalmazás létrejöttét. Kiemelném, hogy Horvatország, mint jövőbeli tagállam teljes mértékben megvalósította jogi szempontból a nők egyenlőségének különböző tételeit, és reméljük, hogy Horvátország példája jó például szolgál az egész régió számára, hiszen ez is mutatja, hogy a bővítési folyamat milyen mértékben képes átalakítani a helyzetet egy országban. Köszönöm, kedves kollégák, köszönjük Cornelissen asszonynak a jelentést. Holnap 12.30-kor lesz erről a szavazás. Köszönöm, most pedig Weber asszony jelentésére térünk át. Az EU alapjogi kártája a tömegtájékoztatás szabadságának irányadó szabályozása az EU-ban, és négy percben az előadó megkapja a szót.